Mam do Państwa następujące oficjalne informacje. A következő hivatalos bejelentéssel kell élnem. A svéd kompetens hatóságok tájékoztattak arról, hogy Léna Ek asszonyt Kent Johansson úr váltja fel hivatalában 2011. október 18-ától. Üdvözölni szeretném új kollégánkat. Üdvözöljük tehát az Európai Parlamentben na mocy artykułu trzy ustęp dwa regulaminu a házszabály e, harmadik cikkének második bekezdése érdek, e, értelmében, amíg e, mandátumát meg nem vizsgáljuk, és esetleg valaki nem él kifogással, Johansson úr itt a parlamentben és annak szerveiben teljes jogú tagként tevékenykedhet, feltéve, ha kijelenti, hogy semmiféle olyan funkciót nem tölt be, amely ezzel a feladattal itt az Európai Parlamentben összeegyeztethetetlen. Egy hiba